Tehát akkor a tekintetben, ha nem lesz az állásfoglások kapcsolatban és a, a társfoglalásokat továbbítjuk a megfelelő szerveknek, ha ügyrendi kérdésben szeretne hozzászólni, akkor parancsoljon. Pani Przewodniczący, przyznam się, że... Elnök úr, őszintén szólva, nagyon meglepett az, ahogy viselkedik, és vezeti az ülést. Általában nagyon pontosan igazodunk a hozzászólási időköz, ám a mai viselkedése érthetetlen. Nagyon fomoly témáról volt szó, fontos vitát folytattunk. Miért kellett egyrészt ilyen késő idő utáni órára tenni, és aztán, ha már ide tették, 18 parccel meg lecsökkentette a vita idejét. Számomra érthetetlen ez. Nagyon sajnálom. A kollégin Asszonyom, a az elnökök értekezlete felelős a napirend összeállításáért, az, hogy valami későbbi vagy korábbi időpontra kerül, azért van, azért történt csúszás, mert az előző ülésen nem volt spontán hozzászólalás, ám Kaputó írt most el fogja mondani a panaszait, hogy a szocialista frakció számára is ö, csúszás történt, ő is panaszolja majd biztosan. Kaputóra aztán befejezzük. Grazie, Presidente. No, jó. Köszönöm. Elnök úr, én nagyon egyszerűen csak a kritériumra szeretném felhívni a figyelmet. Nyolcan kaptak szót, az ELDE és a néppártból, néppártiak. Én egyetlen szocialista voltam, aki megkapta a szót és azt mondta elnök úr, hogy azoknak adja meg, akik korábban nem kaptak szót. Én nem kaptak, kaptam korábban szót, ezért most kaptam, de Kelly úr például már korábban is kapott szót, úgyhogy ez így nem tisztességes, nem igazságos ez az eljárás. A kollégi Caputo. Caputo kollega, köszönöm. Kifejezetten azt kell mondjam önnek, hogy az elején senki sem jelentkezett a szocialista frakcióból. Aztán jött ön, az elej, Csambavcki úr, már beszélt, ezért nem adtam meg neki a szót. Mióta én délután itt elnöklök, figyelem a dolgokat, tehát aki már beszélt, annak nem adtam szót, és nem adtam előnyt a néppártnak sem, és nem nyolc, hanem három néppárti ember kapott szót. Két aldés, holott összesen több mint tíz jelentkezés volt. Igyekeztem korrekt módon szervezni, higgyel nekem nem teszik könnyűvé a dolgot, a saját frakciótársaim mint látja. Zárom az ülést.